előzetes eszmecsere, nem az első eszmecsere ezzel a témával kapcsolatban. Nincs még szöveg, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a Brock jelentés az AFED bizottság jelentése gyakorlatilag egy nem hivatalos anyag, egy non-paper, amelyet hivatalosan még nem nyújtottak be. Az Európai Parlament még csak most fogadja el a tárgyalási stratégiáját, illetve az azzal kapcsolatos stratégiáját, hogy mint csomag, hogy nézzenek ki azok a jogszabályok, amelyek révén megalakul a külügyi szolgálat. Erős az elkötelezettség arra, hogy a fontosabb jelentések, illetve a kevésbé fontos jelentések ne legyenek elfogadva addig, amíg a többi intézménnyel megállapodás nem születik. Bizonyos alapvető és még vitatott dolgokban. A parlament elkezdte kidolgozni a saját álláspontját, de még csak nem hivatalos anyagok vannak. Formálisan nem kaptuk meg az AFET-től az anyagot, éppen ezért mi sem írhatjuk meg a saját véleményünket. Vannak bizonyos alapvető elvek, amelyeket a parlament mindenképpen meg erősíteni, és éppen ezért tartom mégis hasznosnak ezt a mai eszmecserét, Gressle asszony módosítójával kapcsolatban már volt egy eszmecsere a költségvetési kiadásokról. Tehát itt most nem egy szövegről beszélgetünk, hanem olyan dolgokról, amelyek az előzetes vitának és tárgyalásoknak a folyamányai. És bedolgozzuk, beledolgozzuk a korábbi E, költségvetéssel kapcsolatos e, megállapításokat és e, előzetes munka eredményeit. Azt gondoljuk, hogy a külügyi szolgálathoz tartozó különböző dolgokat és anyagokat csomagként kell kezelni. Ez nyilván olyan dolgokat is jelent, mint a költségvetés, illetve a szolgálati szabályzat az EU köztisztviselőknek, de ezen kívül is vannak olyan dolgok, amelyeket úgy kell kezelnünk, mint hogyha azok egy csomagnak lennének a részei az intézményközi megállapodás érdekében, és annak érdekében, hogy ez a közös kül- és biztonságpolitika eh, felállhasson, illetve a szolgálat megindításához szükséges költségvetési intézkedésekre sor kerülhessen. Nagyon bonyolultak a tárgyalások, és ezekről az aspektusokról is egy álláspontot kell kialakítani, ami aztán majd a tárgyalási álláspontunk, stratégiánk részét fogja képezni. Most akkor térjünk át a főképviselő által benyújtott javaslatra. Mint bizonyára sokan tudják, ezt tegnap a külügyi bizottságban megvitattuk. Nyilván erről majd további információkat fogunk kapni. Ott nem fogadtak el egy hivatalos álláspontot, ugyanakkor egy politikai konszenzus kialakult bizonyos elvi kérdések körül, legalábbis a tanács részéről. Az előzetes sajtó jelentések azt mutatják, hogy az elkövetkezendő napokban sor kerülhet arra, hogy részletekbe tudnak bocsátkozni, és azokról megállapodni, de úgy tűnik, hogy azért még a tanács előtt vannak nyitott kérdések és tennivalók. Az Eston javaslat tartalmazza azt a gondolatot, hogy a külügyi szolgálat az autonóm módon működhessen, és a pénzügyi Eh, szabályzat szempontjából, a pénzügyi rendelet szempontjából ez eh, egy eh, önálló intézmény legyen. Mint hogy tudják, történelmileg az Európai Parlamentnek erről eltérő volt az álláspontja. Mi egy olyan szolgálatot szeretnénk látni, vagy szerettünk volna látni, amely az Európai Bizottság administratív felépítményébe tartozik és erről szól, ez benne lesz a Brock dokumentumban is, mert úgy gondoljuk, hogy ez az ideális, ez a legjobb megoldás, ezt a álláspontot én is csak meg tudom ismételni. Ugyanakkor, mint eh, a kollégák is tudják, én biztos vagyok abban, hogy az Európai Parlament reálisan kell, hogy eh, eljárjon, és meg kell, hogy értse, hogy kevéssé valószínű az, hogy ez a szolgálat az Európai Bizottságon belül működő szolgálat lesz. Éppen ezért a parlamentnek fel kell készülnie arra, hogy ebből a kiinduló pontból kiindulva tárgyalja le ezt az ügyet, és elgondolkozzon arról is, hogy egy autonóm szolgálat mégis milyen módon kapcsolódhat az Európai Bizottsághoz. Hogyan lehet kikerülni azt, hogy a közösség politikája kormány közivé váljon, vagy meginduljon ezen az úton, és ehelyett inkább a közösségi módszer egyfajta kiterjesztéseként jelenje, jelenjen meg. Mégpedig olyan területeken is, amelyekkel kapcsolatban a Lisszaboni eh, szerződés eh, kormányközi módszert eh, ír elő. Tehát a parlament itt most az eredeti álláspontját ismétli meg, ugyanakkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hogyan fog kinézni egy önálló módon működő szolgálat, amely a bizottsághoz kapcsolódik. Az első dolog, amit a parlamentnek meg kell vizsgálnia, körül kell járnia, az az, hogy a parlamenti ellenőrzés eszközét hogyan lehet biztosítani, különös tekintettel költségvetési kihatásokra. Teljes átláthatóság mellett természetesen. Politikai felülvizsgálata a költségvetésnek beleértve a zárszámadást, illetve a mentesítés folyamatát is. Mint mindannyian tudják, azért felvet bizonyos problémákat. A 319-es cikk szerint nincsen intézményes garanciája annak, hogy a parlament mentesítési jogkörrel rendelkezik a külügyi szolgálat eh, igazgatási költségeivel kapcsolatban. Ugyanakkor a főképviselő javaslatában van egy eh, egyértelmű utalás eh, a parlament által nyújtandó mentesítésre. Tehát van egy politikai elkötelezettség. Ebben a szövegben, amely jogalkotási jellegű eh, szöveg. A parlament tehát kitart amellett, hogy eh, legyenek garanciák, és világos legyen a helyzet. Az én álláspontom egyébként egy kicsit eh, eltér Gressle asszony álláspontjától már, ami a mentesítést illeti a külügyi szolgálat administratív költség eh, vetésének eh, vonatkozásában. Meg kell vizsgálni, hogy a felülvizsgálat és az ellenőrzés a gyakorlatban hogyan működhet. A rendeletnek a 45. cikkére is utalhatnánk, de akkor bonyolultabbá válnának a dolgok, legalábbis ami a mentesítést és a parlament szerepét illeti. Egy önállóan működő szolgálat gondolata azt is jelenti, hogy az új fejezet az gyakorlatilag a szolgálatnak csak az administratív költségeit foglalná magában, a műveleti költségek azok a közösségi költségvetés részét képeznék. Tehát a parlamentnek ki kell állnia a teljes átláthatóság követelménye mellett. Ez pedig szerintem lehetőséget ad majd arra, hogy javítsuk az átláthatóságot oly módon, hogy a bizottságtól kérünk egy átfogó dokumentumot az unió külügyi cselekvéseire és egész külügyi tevékenységére vonatkozóan, én pedig én pedig ebbe beleérteném a katonai aspektust is. Egész egyszerűen látnunk kellene, hogy mit költ az Európai Unió, és mit költenek az egyes tagállamok. A tagállamoknak a kiadásait is látni szeretnénk. Tehát ami pedig a költségvetés módosítását illeti, tegnapi sajtóbeszámolókból tudjuk, hogy szóba került egy olyan szolgálat felállítása, amely költségvetési szempontból semleges. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek el kell ismernie, hogy a szolgálat ne legyen költségvetési szempontból semleges, mert a tagállami diplomaták részvétele a szolgálat munkájában egyrészt szükséges, másrészt hasznos, különös tekintettel arra, hogy egy valós, egy igazi külügyi szolgálatot szeretnénk felállítani, amely a legjobb diplomatáinkat, a legjobb európai diplomatákat foglalkoztatja. Ugyanakkor egy ilyen nem semleges szolgálatról hajlandó a parlament tárgyalni. Beleértve azt a kitételt is, hogy nem a bizottsághoz tartozó személyzet is dolgozik ott. Ez a hajlandóság azonban feltételezi azt, hogy a többi intézmény és a tagállamok is hajlandóak arra, hogy a költségvetést a maga egészében vizsgálják, különös tekintettel a külügyi eh, tevékenységre. Nagyon kicsi itt a mozgástér. Meg kell vizsgálnunk tehát a korlátozott erőforrásokat, amelyek a külpolitika szolgálatában állnak, kül- és biztonságpolitika szolgálatában állnak, és amelyek megkérdőjelezik azokat a nagy ambíciókat, amelyek igazolni hivatottak ennek a szolgálatnak a felállítását. Egy olyan szolgálatét, amelyik nem semleges költségvetési szempontból. Hogyha tehát növekednek a, növekszik a munkavállalók száma, a tisztviselők száma, akkor ennek nyilvánvalóan lesznek költségvetési kihatásai. az európai integráció szempontjából kell ezeket a dolgokat megfontolni, figyelembe véve a szubszidiaritást. Ugyanakkor, hogyha összevonjuk az erőforrásokat, az könnyebbé teszi a dolgokat a tagállamok számára. Tehát ezt a költségvetési kérdést nagyon határozottan kell felvetnie a bizottságnak, amikor beszél a külügyi szolgálat felállításáról, illetve annak működéséről, és itt beleértem a toborzást is, illetve a munkaerő felvételét. Ezekbe a részletekbe azonban itt ebben a bizottságban nem kell foglalkoznunk részletesen. A teljes átláthatóságot azonban elvárjuk. A külügyi szolgálat munkatársait a költségvet, az unió költségvetéséből fizetik, tehát teljes átláthatóság és politikai ellenőrzés szükséges. Az Ashton jelentésben a kölcsönadott nemzeti szakértők eh, komoly eh, szerepet játszanak, és ez eh, megint csak felveti azokat a az aggodalmakat, amelyeket korábban említettem. Emellett a vezetési struktúra az, ami kérdőjeles, és ennek is vannak költségvetési kihatásai nyilvánvalóan a bizottság bizonyos mértékig tisztázta az múlt párbeszédében, beszélgetéseiben ezeket a problémákat, illetve ezek egy részét, ami a delegáció vezetőket és azok helyetteseit illetik, ahogy azok az Európai Bizottság nevében lépnek fel. Ugyanakkor mégis felmerül a munkatársak, a diplomaták elszámoltathatóságának kérdése, Mégpedig azért, mert mindenképpen tiszta helyzetet szeretnénk teremteni a költségvetés végrehajtása szempontjából. Lassan befejezem. Nyilván tehát akkor vissza kell térnünk az intézményközi megállapodásra, meg kell vizsgálnunk az Európai Bizottság az álláspontját. A régi megállapodás az kizárja azt, hogy a parlament mondja ki az utolsó szót, ami a költségvetést illeti, ott pedig a konkrét és egyéni intézkedésekre külön költségvetési sorokat szeretnénk látni, emellett ott van a pénzügyi eszközök Eh, igazgatásának, menedzselésének eh, eh, kérdése, illetve a költségvetés végrehajtásának gyakorlatilag minden szintje. És hát azt is tisztázni kell, hogy annak végrehajtása az Európai Bizottság feladata. Van azonban egy dolog, ami nem világos az Eston javaslatban a stabilitási eszközzel kapcsolatban, és itt óvatosan kell eljárnunk. A javaslat CFDP aspektussal úgy foglalkozik, hogy hogy ez különálló, és ezért az kikerül a, költségveté, a közösségi menedzsment hatája alól. Meg kell vizsgálnunk a függeléket is, amelyet szintén közzétett a főképviselő, azokkal a szolgálatokkal kapcsolatban, amelyek most hozzá lesznek csapva a külügyi szolgálathoz. Úgy tűnik, hogy bizonyos aspektusok a DEVE főigazgatóságnál maradnak, mások pedig a szolgálathoz kerülnek. Ugyanakkor nem teljesen világosak ezek a struktúrák, illetve a pénzügyi végrehajtás. Elnézést kérek, hogy ilyen hosszasan beszéltem, de azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat kell felvennünk a véleményünkbe. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Nagyon világos és részletes összefoglaló volt. Ezt köszönjük szépen. Van egy fél tucatnyi különböző kérdés, amelyekről a parlamentnek nyilatkoznia kell majd. Ezek a kérdések nem feltétlenül közvetlenül a Költségvetési Bizottságot érintik, viszont valamilyen közvetett módon azért érintenek minket. A parlament illetékes bizottsága illetve bizottságaiban beszéltünk már ezen új szolgálat és az intézmények közötti kapcsolatokról, valamint a tagállamok közötti kapcsolatokról, valamint a szolgálat belső szervezeti problémáiról. Ezen kívül itt van még az alkalmazottaknak a státuszának a kérdése is, hiszen különleges státuszba fognak kerülni. Ezt erről a kérdésről a Juri szakbizottságnak kellene majd döntenie. Ezen kívül pedig eh, itt van még a eh, külpolitikai lépéseknek a kérdése is, ami eh, inkább az AFET szakbizottsághoz tartozna, és a költségvetési kérdések, amelyek a Költségvetési Bizottság, illetve a Kokobi Bizottság hatáskörébe tartoznak. Gáltyéri úr említette a mentesítés kérdését, ami tehát szintén a mi hatáskörünkbe tartozik. Ezen kívül szintén a mi bizottságunkat érinti egy két nagyon fontos aspektus is, amelyet az előadónk most megemlített. Az egyik az az, hogy ez a, ennek a szolgálatnak milyen hatásköre lesz a, az egyes költségvetési címek alatt a külügyi kérdésekben. Az előadónk e-mailben küldött el egy dokumentumot, amelyet ma délelőtt nem osztottunk ki újra, de valószínűleg mindannyian megkapták. Tehát ebben a dokumentumban megtalálható az összes olyan költségvetési cím, amely érinti a kül- és biztonságpolitikát, az európai fejlesztési alapok, a szomszédságpolitikát érintő források, az atombiztonság, és nem feledkezzünk meg. Tehát az előcsatlakozási alapról sem. És ez nagyon fontos, mivel attól függően, hogy ezen forrásokat továbbra is a bizottság fogja-e irányítani, vagy pedig a külügyi szolgálatnak is lesz rá behatása, teljesen más helyzet fog előállni. Hát ezen eszközökkel kapcsolatban létezik a programozás elve, illetve megkülönböztetjük ezeket az eszközöket az szerint is, hogy milyen országok számára hozzáférhetőek. Tehát eléggé bonyolult a helyzet, Viszont ezek az eszközök azt az Európai Unió külügyi kapcsolatait is szolgálják. Úgyhogy dönteni kell arról, hogy melyek azok az eszközök, amelyekre, amelyeket továbbra is a bizottság fog kezelni, és melyek azok, amelyek átkerülnek majd a külügyi szolgálathoz. És van még egy kérdés, amiről eddig még egyáltalán nem beszéltünk, az pedig az, hogy milyen pénzügyi forrásokkal fogjuk ellátni a külügyi szolgálatot magát. Tehát hagyjuk-e a e, kül- és biztonságpolitikai e, eszközöket a jelenlegi szintjükön, csökkentjük esetleg, ezt nem hiszem, vagy ha növeljük, akkor e, mennyivel? Itt van még az alkalmazottak kérdése is. Lewandowski úr ma talán beszélni fog róla, de én magam már megkérdeztem Barózó főbiztos urat és Aston asszonyt, hogy a kül- és biztonságpolitika költségvetését esetleg meg lehetne duplázni. Nagyon nehéz lenne hogyha a Lisszaboni szerződés kimondaná, illetve ki is mondja, hogy az Európai Unió megpróbál majd minden egyes esetben közös álláspontot kialakítani a kül- és biztonságpolitikai kérdésekben. A Lisszaboni szerződés előírja egy főképviselőnek a kinevezését, illetve egy egész szolgálatnak a létrehozását, és ugyanakkor azt mondanánk, hogy a források egyáltalán nem változnak. Ez így egyáltalán nem lenne koherens. Jelenleg a, egészen mostanáig a parlament még nem kapott semmiféle tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatunk ennek a szolgálatnak a költségvetésével kapcsolatban. Úgyhogy úgy tárgyaltunk, hogy igazándiból nem tudtuk, hogy egy milyen eszközei lesznek ennek a szolgálatnak. Ugyanakkor azt hiszem, hogy költségvetési bizottságként nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy attól függetlenül, hogy milyen státusza lesz, illetve milyen felépítése lesz ennek a szolgálatnak, azért mindenképpen plusz kiadásokkal, költségekkel fog majd járni. És amikor Lewandowski biztos úr eljön majd, és elmondja, hogy a bizottság milyen forrásokat javasol 2011-re, és a pénzügyi perspektíva fél, félidei, félidős felülvizsgálata hogyan alakult, akkor többet fogunk tudni majd ezekről a kérdésekről. Minden esetre jelenleg az administratív vagy operatív kiadásokról is legyen szó, mindenképpen úgy tudjuk, azt szeretnénk, hogyha ezek nem lennének benne a tárgyalásokban. Az éves költségvetési dokumentumokban, illetve a több éves dokumentum, költségvetési dokumentumokban legyen benne. Brantner asszony kért szót, most szeretném őt személyesen is üdvözölni úgy volt, hogy el fog menni, de kilenc hónapig még köz, köztünk marad. Tehát önné az a szó, Branter asszony. Köszönöm szépen. Ez most az utolsó hetem itt a nap között. Tehát először is a programminggal kapcsolatban és a költségekkel kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Tegnap a tanács a, költ, a kiadások semlegessége mellett döntött brit javaslatra, és azt hiszem, hogy mindenképpen megkérne kérni, kérni Aston asszonyt, hogy egy hónapon belül mondja meg, hogy pontosan hogyan tervezi felállítani a szolgálatot, illetve az alkalmazottak összetétele hogyan fog alakulni? Nos, vagy ki kellene mondani, hogy az alkalmazottak egy harmada a tagállamokból, különböző tagállamokból kerüljön ki, ez meg fog valósulni 5-10 év alatt, vagy pedig ezt prioritásnak fogjuk kimondani. De az mindenképpen, arra mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzet semmiképpen nem tartható. És kérdés az is, hogy az összes tagállami képviselő az majd nagykövet lesz, vagy valamilyen diplomata, vagy egyáltalán honnan, honnan fognak ezek az emberek jönni az Európai Unió képviseletét meg akarjuk erősíteni az ENSZ-nél, illetve a válságkezelő szervezeteknél. Most ehhez további emberekre lesz szükség. Kérdés, hogy a szolgálatnak meg lesznek-e az emberei erre? Azt hiszem, hogy ezek olyan kérdések, amelyekről mindenképpen beszélni kell és angolra. Angolul folytatom, mert a szöveggel kapcsolatban szeretnék mondani valamit. Azt gondolom, hogy a szöveg nem teljesen világos. A nyolcas cikkben azt mondja a programozásról, első bekezdés, hogy a külszolgálat hozzájárul a programozási és menedzsment ciklushoz, majd listázza az eszközöket, a következő harmadik bekezdésben pedig azt mondja, hogy a szolgálatnak különösen felelőssége lesz a stratégiai többéves bizottsági döntések meghozatalában programozási cikluson belül, majd azt mondja utána, hogy a szolgálat és a bizottság közvetlen felügyelettel lesz, stb. stb. E, itt azonban van egy, e, van egy e, ellentmondás, tehát hozzájárul, vagy felelős érte. Nem tudjuk, hogy mennyire kerül megőrzésre majd a közösségi módszer, és mennyire csúszik át a tagállamok kontrollja alá ez az egész dolog. Nem örülök egyébként a stabilitási eszközzel kapcsolatban leírtaknak, mert Eston asszony javaslata szerint ez nem maradna a bizottság hatáskörében, hanem teljes egészében a szolgálat hatáskörébe kerülne. Ez a közösségi módszer szempontjából szerintem teljesen elfogadhatatlan. Lehet közösen elnökölni ezt az eszközt, de nem gondolom, hogy miért kellene a CFSP pénzeket, a megfigyelési pénzeket, a választási megfigyelő pénzeket a fejlett országokra kialakított eszközt teljes egészében átadni a szolgálat szolgálatnak mindent ugyanis a Eston a külügyi szolgálat alá akar vonni, és szerintem ez nekünk nem jó. just une remarque. Csak egy rövid megjegyzésem lenne. A semlegesség, a költségvetési semlegesség, és hát ez egyáltalán nem ambíciózus télkütőzés. Ez pazarlás. egy külügyi szolgálatnak a létrehozásának megtakarítással kell, hogy járjon. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy egészen mostanáig a alkalmazottak, közalkalmazottak körében és a miniszterek körében úgy gondoltuk, hogy egy új szolgálatot fogunk létrehozni, amely az Európai Unió 28. diplomatikai, diplomatikai szolgálata lenne, amely a, kiegészíti majd a 27 diplomatikai szolgálatot. Nos, hát ha ezt tényleg így gondoljuk, akkor ezt azonnal le kellene állítani. Azt hiszem, hogy hosszú távon, néhány év múlva az lenne a cél, hogy egy olyan közös diplomáciai szolgálatunk legyen, amely le tudja váltani a 27 másikat. Most cél az, hogy ez egy elérhető cél legyen. Hogyha az nem az, akkor azonnal le kell állítani mindent. mindent. Tehát 10, 20, 30 év múlva tehát ezt kellene elérni elképzelhető lenne, hogy hát 10-20-30 év múlva mondjuk a nagyobb országokban valóban minden egyes tagállam képviselteti magát, de mondjuk kisebb országokban, mondjuk Botswanában négy tagállam is képviselteti magát, hát ez három képviselettel több, mint amennyi kellene. Tehát a cél az lenne, hogy bizonyos kompetenciák átruházása a közösségre lehetővé tegye azt, hogy csökkentsük a költségeket. Tehát csökkentsük a költségeket, az adót és az eladósodottságot országoktól függően. És így az Európai Unió tudjon lépni, cselekedni a tagállamok helyett bizonyos helyszíneken. Éppen ezért tartom problémásnak azt, hogy a Költségvetési Bizottság nem hangsúlyozza ezt az aspektust, és ha ezt valóban nem tesszük meg a jövőben sem, akkor azt fogjuk csak elérni, hogy az Európai Unió csupán egy plusz réteg lesz, amely rárakodik majd a tagállami rétegekre, és csak növeljük a költségeket holott minden egyes ország megpróbál költségeket csökkenteni, hát ez végre egy olyan terület, ahol tényleg lehetne költségeket csökkenteni. Most hát lehet, hogy bizonyos területeken nem fogunk majd óriási megtakarításokat tenni, viszont vannak olyan területek, ahol valóban jelentős megtakarításokat tudunk tenni, ez is egy ilyen lenne. Jelenleg például itt van a kutatásfejlesztés kérdése, illetve egyéb olyan területek, amelyek területén már elindult a szerepeknek a megosztása. És ahol ez valóban megindult, ott azt láthattuk, hogy a tagállami kiadások valóban csökkentek. Ezt mindenképpen hangsúlyozni akartam, hiszen valahogy paradox módon azt láthatjuk, hogy a, az államfők, amikor azt mondták, hogy költségvetési szempontból semlegesnek kell ennek a szerveze, szolgálatnak lennie, és ezzel nagy szigort akartak tükrözni. Nos, hát azt hiszem, hogy teljesen téves volt ez. Inge kért szót, övél szó. Valóban akályos az, hogy párhuzamos szervezeteket kívánnak felépíteni. Nem csak, hogy bénultságot fog ez eredményezni a bizottság és a külügyi szolgálat között, hanem még a tagállamokkal kapcsolatban is. Az elnöknek teljesen igaza van, és eljött az ideje annak, hogy a parlament ambiciózusabban lépjen fel, mint ahogyan ezt korábban megtette. A bizottság az Európai Külügyi Szolgálatból e, egy végrehajtó ügynökséget akar csinálni, itt jutához kell fordulnunk. Tegnap a Koreperben tulajdonképpen e, egy végrehajtó ügynökségről volt szó a külügyi szolgálat kapcsán, és ez mindennel szembe megy, amit eddig felépítettük az elmúlt 10-15 év pénzügyi ellenőrzése kapcsán. Ezért szinte nem is némultam, nem is tudom, mit mondjak. A bizottság mint a külügyi szolgálat végrehajtó ügynöksége, hát ez egyszerűen elképesztő. A mentesítés kérdése pedig egyáltalán nem szabályozott. Tisztáznunk kell, hogy ez mit jelent hiszen egy intézménynek kell megadnunk a felmentvényt, mentesítenünk kell, és nem is, eddig nem is volt jelen, amikor ezt a mentesítést megadtuk. Ez, ez az igazság. Talán hasznos lenne, hogyha a kollégák egy kicsit foglalkoznának azzal, hogy eddig hogyan zajlottak a mentesítések, és csak óvni tudok, pontosan meg kell határoznunk, hogy mit jelent a mentesítés, és eh, pontosan meg kell határoznunk, hogy eh, ha valami rosszul megy, akkor mi történik, hiszen lesz ilyen, eh, pénzügyi kompetenciák keverednek valaki egy másik megbízásából cselekszik, és mégis ő a felelős azért, amit tesz. Hát ez így nem megy. Esten asszony és a tanács, amit letett elétünk, abban az szerepel, hogy a bizottságot bírálhatjuk, ha hibák történnek, pedig a bizottság gyakorlatilag nem is vesz részt a döntésekben. Ez pedig nem megy, tehát nem lehet, hogy utólag a bizottság proforma velünk szemben felelős legyen ezzel a proforma felelősséggel nem tudunk mit kezdeni. Azt kell, hogy felelősség terhelje, aki a döntéseket hozza. Az eddigi rendszer itt teljesen a feje tetejére állna. Ezért Galtieri kollega anyaga nagyon hasznos, hiszen a programozás lépéseit ismerteti és ennek kapcsán teljesen világosá válik, hogy ki mikor a pénzügyek szempontjából mikor hoz releváns döntéseket a külügyi szolgálat fogja meghozni az összes pénzügyi szempontból releváns döntést, és ezért a teljes felelősség is terheli a stabilitási eszközért, azután az emberjogi eszközért és a nukleáris biztonsági együttműködésért is a tanács ki akarja zárni a bizottság, az Európai Bizottságot az egész programozásból, akkor velünk szemben ki fogja viselni a felelősséget? Tehát ez így nem megy. A tegnap óta megszületett javaslatok nem, hogy javítottak volna a helyzeten, hanem még tovább rontották. És a külügyi szolgálat még egy további személyügyi egységet kapott. Jó lenne egy organigram, és jó lenne, hogyha már végre megmondaná, a bizottság, eh, hogy eh, hány főről is, főben is gondolkoznak. A delegáció kérdése. Csak ez önmagában azt jelenti, hogy a delegációknál dolgozók 20%-a kerülne át a külügyi szolgálathoz. Ez, eh, hogyha 5000-en vannak összesen a delegációknál, akkor ez 1000 főt jelentene. Jelenleg tehát a tanács mindazt, amit a bizottsághoz rendeltünk, ebből emellett felépít egy nagy külügyi szolgálatot, és ennek a külügyi szolgálatnak lenne azután gyakorlatilag a bizottság a végrehajtó ügynöksége, az eszközökről pedig a külügyi szolgálat döntene. Ezzel nem tudunk egyetérteni, és ez velünk nem megy. Minden összefügg mindennel, és ezért még semmit nem tettem, ami a költségvetési rendelet első részét illeti, ez már így régóta megvan, és itt szabályozza a rendelet az intézmények közötti transfereket tehát a transferek kapcsán teljesen más szabályokra van szükség, akkor, hogyha a bizottság berkein belül maradja a külügyi szolgálat, illetve ha autonóm módon fog működni. Még annyit szeretnék ezt hozzátenni, és köszönöm Gajtyéri kollégának a jelentést. Ez az indikatív ütemterv eh, nem, hogy nem indikatív, hanem egyáltalán létezik. Nem, egyszerűen semmi nincs meg, és ezért nem is tudunk semmit tenni. Nyugtalan vagyok ugyanis jelenleg az operatív programok a külügyi szolgálathoz kerülnének át, és hogyha utólag a bizottságé lesz a formális felelősség, de nem a bizottság hozza meg a döntéseket, akkor ez lehetetlen lesz. Az igazi ostobák, így a szakbizottságok lesznek, őket teljesen kihagyják mindenből. Kedves kollégák, nézzük csak meg, hogy a mentesítési eljárás a több intézményekkel kapcsolatban hogyan működött eddig. Egyedül az Európai eh, Parlament eh, vonható felelősségre igazából. Az összes több intézmény eh, megadja nekünk az információt, de a tanácsa kapcsolatos ügy most kezd igazán érdekessé válni. A külpolitika területén a, az, ez lesz e, a valóság. És itt most nem e, szó szavakról és szócséplésről van szó, hanem itt valóban konkrétan e, mindent el kell nekünk magyarázni, és hogy mi mit jelent. Ennyit szerettem volna most mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Görán Ferdúré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek, csak két megjegyzést szeretnék tenni, és az első fontos kérdésemről ön már elmondott mindent, elnök úr. Azaz nem tudjuk, hogy mikor lesz a vita a költségvetési semlegességről. Nem tudjuk, hogy ez pluszként kerül majd plusz intézményként hozzák el létre a külügyi szolgálatot, vagy pedig a tagállamok adják a szakértőket. Így nem jutunk sehova. A második dolog. Roberto is röviden szólt erről, de azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés mit is jelent ez az egész csomag? A pénzügyi költségvetési rendeletről beszélünk, azután a e, személyi statútumról, a tanács e, javaslatáról, de ki kell tartanunk amellett, hogy a csomagba belekerüljön egy javaslat egy új intézményközi megállapodásra. Máskülönben problémánk lesznek, amikor a parlament szeretné befolyásolni a közös kül- és biztonsági politikát. Azaz ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ebbe a csomagba, ebbe a dílbe belekerüljön az intézményközi megállapodás felülvizsgálata, máskülönben ez nem fogadható el az Európai Parlament számára. Ezt szerettem volna kihangsúlyozni, mert sokszor erről megfeledkezünk, mindig csak a költségvetési rendeletről, a személyzetügyekről beszélünk, de az intézményközi megállapodás rendkívül fontos a KKBP szempontjából. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Teljes mértékben egyetértek. Talán Reimer is ezt gondolja. Most övé a szó. Igen, amit Gerán az előbb elmondott, az így van. Valóban azok a fejezetek, bekezdések, amelyek a közös kül- és biztonsági politikával foglalkoznak, teljes felülvizsgálaton kell, hogy átmenjenek. Ugyanis ami jelenleg itt szerepel, az nem felel meg a szükségleteknek, ahogyan Gartieri kollega és a többiek is ezt elmondták itt kezdődik a kérdés a költségvetési soroknál, és az ott folytatódik, hogy a negyedik fejezetbe vagy máshova helyezzük -e el az új különleges képviselőt. Itt nem lehet egész egyszerűen az, hogy a magas képviselők váltsák fel a nagyköveteket. Itt végső soron arra van szükség, hogy ezeket a fejezeteket teljesen és alaposan felülvizsgáljuk, és eddig még nyitva kell tartani a tárgyalásokat, egészen addig, amíg egy észszerű csomagnál mindez össze nem áll. Szeretnék visszautalni arra, amiről Ingeborg Gressle beszélt hogyha kompetenciák, a hatáskörök majd keverednek a több éves pénzügyi keretekben, akár a szomszédsági politika, vagy bármiről másról is legyen szó, akkor ez azt jelenti, hogy a több éves programok jogi alapját is meg kell változtatni. Ugyanis a programok többsége vagy együttdöntési eljárásban, vagy konzultációs eljárásban dőlnek el, és mindig a bizottság teszi a javaslatokat ezekre vonatkozóan, a bizottság bizottság számol be, a bizottság írja elő a stratégiát. És ha most azt mondjuk, hogy a külügyi szolgálat hatás körébe kerül ezeknek a kompetenciáknak egy része, a másik része pedig marad a bizottságnál, ez, ez nem lesz jó. És felvetődik a kérdés, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy akkor a többéves programok jogi alapját nem kellene-e e, tár, újra tárgyalni, és e, nem csak így ampasszan valamilyen jogi trükkel e, kihasználni a lehetőségeket a, annak kapcsán, ami a jogalkotási eljárásban történhet. Ezért kérem, hogy a szolgálataink és a főtitkárságunk foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, hogyan lehetne a jogalapot, a több éves programok jogalapját kiigazítani hiszen ez nem elég, hogyha egy intézményközi megállapodást erre ráteszünk, hanem adott esetben újra kell tárgyalni a több éves programokat a külügyi területen. Merci, merci, cher collègue. Donc... Köszönöm szépen, kedves kolléga. Itt most a beszélgetésünket egyelőre lezárjuk, és meg is adom egyből a szót Lewandowski biztos úrnak, akinek Szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívásunkat a Költségvetési Bizottságban. Közvetlenül a biztosok